cari colleghi innanzitutto kedves kollégák innanzitutto voglio augurarvi először is mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok. A Szaharov díj 30. évfordulóján nem csak az a kötelezettségünk, hogy emlékeztessünk a győztesekre, hanem arra is, az is a kötelezettségünk, hogy megvédjük őket, mert ők a példakép